szintén kván szólni? tessék! Köszönöm, elnök úr, ugyanez lenne a kérdésem, a jegyzékönyvbe szeretnénk venni, vetetni, hogy az oroszországi állásfoglalás mellett szavaztunk.